az elnöklést az elnök úrnak. Thank you. Uh... Köszönöm, kedves kollégák. Tovább lépünk az újabb napi rendi pontra. A venezuelai helyzet a téma. A venezuel menekült és migránsválsággal foglalkozó nemzetközi konferencia a téma, mint mondtam. Mint valamennyien tudják, a az ENSZ menekültügyi fő képviselője itt Brüsszelben elmúlt héten egy nemzetközi konferenciát szervezett, hogy összefogja a nemzetközi erőket a venezuelai helyzettel kapcsolatban. 4,5 millió venezuelairól beszélünk, aki vészhelyzetbe került, szükséghelyzetbe került. Ez időnk, a korunk egyik legsúlyosabb válsága. Időközben 6,5 millió emberrel számolnak 2020, 2020 végére, és 5,6 milliót számolunk Szíria esetében 2011 óta, tehát ez a szám még magasabb is Venezuelából. A helyzet itt Európában, itt meg kell mondani, hogy az ember által okozott válság. Itt politikai megoldásra van szükség demokratikus intézmények révén, és megfelelő támogatást kell nyújtani a megfelelő közösségnek. Az Európai Parlament több alkalommal kifejezte támogatását Mogarini asszony fellépésével kapcsolatban három mm, ilyen megfelelő támogatás keretében hosszú távú mm, segítséget biztosítottunk. Javier López úr részt vett a konferencián, illetőleg Veronik Lorenzo, a mai vendégünk, az EKS Dél-Amerikával foglalkozó részlegének vezetője. Ők ketten azok, akik be tudnak számolni ezen érzékeny politikai helyzetről, és hogy hogyan keressük a humanitárius megoldást Venezuelában. És az elmúlt év és elmúlt heti konferencia következtetését is bemutatjuk. Holga Tevele a Caballera asszony is jelen van a bizottságnál, a DJ Defconnál, a Latin Amerikával foglalkozó részleg vezetője. Először szót adok Javier López úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, teljes joggal mondta, elmúlt héten hétfő kedden volt Brüsszelben egy nemzetközi szolidaritási konferencia, amely a venezuelai menekült és migrációs válsággal foglalkozott. Vannak nyilatkozatok és következtetések, amelyek megszülettek a konferencia végén, erről szeretnék beszámolni. És szeretném elmondani, hogy parlamentként elégedettek lehetünk az, azzal, hogy Mogherini azt mondja, migrációs és menekült válságot állította a középpontba. Ez a világ egyik legnagyobb válsága, és hát a kontinensen eleve négy és fél millió menekült mindeddig egy olyan országból, ahol mintegy 30 millióan élnek összesen nyilvánvalóan egy fegyveres konfliktus eredményével vethető össze, ezt így kell elképzelni. Sajnos a lakosság előzéséről is beszélnünk kell, olyan lakosságról van szó, amely nincsen a nemzetközi közvélemény fókuszában. Tehát nem figyelünk eléggé oda, legalábbis nem annyira, amennyire szükség lenne, vagy amit ez az esemény érdemelne. Egyébként pedig a humanitárius helyzet Venezuelában olyan, hogy nem számíthatunk rövid távú javulásra. Önök is tudják, hogy az ilyen fejlemények természetesen költségvetési nehézségeket okoznak a fogadó országoknál is, ugye 85%-ban a régió fogadja be a menekülteket, pedig a régióban meglehetősen bonyolult problémák foglalkoztatják az embereket, ahol újfajta politikára van szükség, ahol költségvetési eszközöket kell hozzárendelni, hogy egyáltalán kezelni tudják a helyzetet és el kell, hogy mondjam, hogy a kitó folyamat, amelyről beszélnünk kell, és itt különböző mm, feltételek szerepelnek ebben, például a menekült válságról, tehát hogyan lehet biztosítani az emberek lakhatását, a munkaerőpiachoz való hozzáférését, stb ez, ezzel mindenki tisztában van, de te, tehát ennek ellenére óriási. A konferencián erről hallottunk, mi is hozzászóltunk, örültünk, hogy ezt a fórumot megszervezték, és aláhúztuk, hogy az áldozatokat kell középpontba helyezni, illetőleg a fogadó országban Kolumbia, Ecuador, akit említhetnénk, Peru, sorolhatnánk tovább a régió államait és arra szólítottunk fel ilyen keretek között, hogy a további együttműködésre fontos van pénzügyi szempontból is, és az Európai Uniónak segítenie kell a válság kialakulása után. A következtetések tehát azt jelentik, mi er-, Európai Parlamentként, el kell, hogy mondjam, tizen, mi tudjuk, mi történik, 11 állásfoglalást fogadtuk el 2014 óta ebben a kérdésben. Ez tehát nagy eredmény, de talán a következményekre nem eléggé hívtuk fel a figyelmet figyelmet a humanitárius következményekre. Ezt megtehetjük a következő hónapokban, a plenárison is. Jobban rá kell terelni a figyelmet ezekre a következményekre azon országokban, amelyek a régióban vannak, és emlékeztetni szeretnék arra is, hogy ez az állásfoglalás az ország szempontjából rendkívül fontos, hogy egy békés, demokratikus megoldást szeretnénk, amely hozzájárul az ország stabilitásához, és eh, ahol a kapcsolattartó csoportot nyomásgyakorló eszközként is fel lehet használni, hogy tényleg törekedjenek a békére, mert el kell, hogy mondjam, a venezuelai nép a legnagyobb áldozat Köszönöm szépen López úr, köszönöm az összefoglalását. Veronik Lorenzo asszony kap szót. And... Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hogy meghívták szervezetemet a eszmecserére. Ott hagyom abba, ahol a képviselő. Ott folytatom, ahol abba hagyta. A venezuelai helyzet továbbra is megoldatlan, egyre drámaibb konzekvenciákkal jár ez, társadalmi, gazdasági, humanitárius szinten is érvényesül, a térség egészére kihatással van. Az, a rég térség stabilitására is. Néhány számadattal világítanám meg, amit talán ismernek. 7 millió venezuelainak kell segítség, 90%-a a lakosságnak szegénység küszöb alatt él, 3,7 millió ember alultáplált, és majdnem 50%-a a gyerekeknek nem jár iskolába a, ebből az is adódik, hogy kb. minden nap 5000 ember hagyja az országot, az év végéig kb. 5 millió venezuelai migránssal kell számolnunk. Ez nagyon mély intézményi problémákat hoz magával, a demokrácia folyamatos szétesését, a jogállamiság folyamatos szétesését. Az emberi jogok megsértése, amelyekről az ENSZ emberi jogi főbiztosan Michel Bachelet hírt adott, nagyon súlyos Vádokat tartalmaz, amiket nem lehet semmi bevenni. A Venezuela az jogi tanácsnak jövőbeli tagsaként, tagjaként a legmagasabb szinten kell érvényesíteni az emberi jogokat, megvédve azokat, együttműködve azok az intézményekkel és mezmusok, amelyeket a tanács hozott létre. Például a tényfeltáró misszió fogadását így beleértve. A rendszerválság ö, és a státuszkor nem elfogadható, és nem lehet megoldani a helyzetet, anélkül, hogy elnökválasztásokat tartanának, tiszteletben tartva a nemzetgyűlés jogait, és a fékek egyensúlyok rendszerét újra bevezetve. Jelenleg nagyon aggaszt bennünket az Norvégia által szervezett és közvetített párbeszédnek a végetvetése. Úgy tűnik a politikai folyamban semmiféle képviseleti eh, elv nem érvényesül. Fontos, hogy egy tárgyalásos átmenet induljon el, és a elnökválasztások nemzetközi megfigyeléssel megvalósuljanak, a, a közhatalmak ismét intézményi keretekbe kerüljenek, amely politikai együttélést tesz lehetővé a felek számára. bár a megoldás csak venezuelai lehet, azt láttuk, hogy a válság mértéke és geopolitikai kihatásai megkövetelik, hogy a nemzetközi közösség is aktívan támogassa a folyamatot, és az, hogy egymás készítő módon együttműködnek a demokrácia és az alkotmányos rend kereték visszatérés így kell alakuljon. A nemzetközi kapcsolattartó csoportja az ENSZ-nek tovább folytatja a munkát, hogy a diplomáciai szerepet kaphasson, teret teremtsen a politikai folyamat számára. Többször elutasított a, a, az erőszakos megoldásokat, amelyek tovább rontják a helyzetet, és tovább polarizálják a társadalmat. A nemzetközi kapcsolattartó csoport hivatalos ülése a múlt heti konferencia keretei között nagyon erős nyilatkozatot fogalmazott meg, amelyet egyébként a nagyon komolyan bírált is. Fontos, hogy a, a politikai szereplőket elérve kapcsolatban maradjunk ezekkel, és Erik Iglesias is Karakas utazik a következő hetekben a szervezet részéről. Végül a politikai helyzet Venezuelában úgy fest, hogy továbbra is nyomásgyakorlás eszközével élnek. Tehát, hogyha a tárgyalások, és a tárgyalások úgy tűnik nem jó hiszemben folynak, az intézkedéseket továbbra is fenntartjuk, célzott intézkedések, ezek igyekezve nem kárt okozni a lakosság számára, és ha értelmes előrépés születik, akkor ezek az intézkedések, szankciók visszafordíthatóak természetesen. Hét egyére vonatkozóan, szeptember 26-án újabb ö, restrikciók születtek, a Akosta kapitány százados ö, megölése tárgyában érintett személyekről van szó, gyanúsított személyek számára van szó, a szemben szankciókat vezettünk be, és további intézkedéseket is előrenzünk, hogyha a tárgyalásoknak véget vetnének. A humanitárius aspektusról és a segítségnyújtósról beszélve az EU erősen részt vesz Venezuela ügyeiben 2018 óta, több mint 170 millió eurós támogatást nyújtva Venezuelában és a térségben. az Egyesült Államok is fókuszta támogatását. Venezuelát és azon államokat is támogatva, ahova menekülnek venezuelaiak a szomszédságban. A kiotói folyamat létrehozása révén politikai támogatás is kap az a kezdeményezés, amely regionális együttműködést révén igyekezik olyan szakpolitikákat fejleszteni, amelyek kollektív szinten igyekeznek a válságot kezelni. A válság mostanra legfontosabb szakpolitikai prioritásá vált a térség országai számára, ám nem kapott eléggé figyelmet Európában. És a támogatási erőfeszítés, amely folyik, súlyosan alulfinanszírozott. Latin-amerikai történetben ez a legnagyobb menekült hullám, és a következő évére a világon a legnagyobb menekült hullámot indíthatja ez el. Tehát, hogy a válság sűrűseket belátva további pénzügyi támogatásra szükség, hogy csökkentsük a régió országainak terheit. Ez motiválta a Nemzetközi Szolidaritási Konferencia megszervezését múlt héten. 28-29-én, majd az EU, az UNHCR és az EJAN közösen szervezett. Összefoglalva a konferencia eredményeit, siker volt a részvétel tekintetében, láthatóvá tette a problémát, és tartalmilag is sikeres volt. 120 delegáció vett részt, több mint 500 résztvevővel, 15 miniszteri szintű delegációval. A sajtóban is jól megjelent több cikk, és a jó követhető volt a szociális médiákon is, közösségi médiákon is. Sikerült megértetni az emberekkel, mennyire súlyos a válság, és mennyire nehéz a helyzete a menekülteknek. és mennyire romolhat a helyzet, ha nem tudunk kreatív közös megoldásokat kínálni. Három aspektust említenék még a tartalm, a, a konferencián megjelenő tartalmakat illetően, amelyeket megvitattak. Először is a kollektív cselekvés szükségessége, említettem már a kiutói folyamatot ezzel kapcsolatban, és annak fontossága, hogy ezek az országok közösen szervezzék a migránsok menekültek szembeni politikájukat nem csak a szenvedés csökkentésére, hanem a költséghatékonyság érdekében is. Ez nem kis vállalkozás, hiszen továbbra is növekszik a nyomása, vagy növekszik az imágnások száma, az idegen gyűlölet is fokozódik, és a feszültség általában fokozódik a térségben ezért van szükség a kiotói protokoll támogatására. A másik aspektus az integrált megközelítés fontossága, amely humanitárius intézkedéseket egyesít, kombinál hosszú távú társadalmi integrációs ö, törekvésekkel, foglalkoztatás révén főként. A válság még messze van a végétől, valószínűleg még romlik a helyzet, mielőtt javul majd, és igazából nincs sok embernek kilátása arra, hogy hazatérhessen Venezuelába több országban szóltak arról, hogy a válságból lehetőséget kell teremteni, és a venezuelai vendégeket a gazdasági fejlesztés eh, érdekében alkalmazni. Ám a válság mértéke olyan, hogy itt kreatív megoldásokra lesz szükség, új pénzügyi támogatás forrásokra és a fejlesztési bankokat, a magánszférát is bevonva a donorok körébe. Végül pedig az igények elsődlegessége. Engem megrázott a tematikus üléseken az, hogy a, a sérülékeny csoportok problémája, különösen nők és lányok problémája, akik egyre inkább nemi alapú erőszak áldozatai, ugye nagyon súlyos. A válság elején főleg képzett és ö, gazdagabb emberek menekültek el, ám ahogy a válság fokozódik, egyre inkább egyre szegényebb rétegek is menekülőre fogták, és ők az visszaélések, abúzus, idegengyűlölet áldozatai. Tehát a forrásokat is ezekre a csoportokra kell elsősorban fordítani. Két ponttal zárom. Már ez nem volt egy a vállalásokat előrehányzó konferencia, több delegáció tett vállalásokat. Összességében 120 millió euróra rúgott ez az összeg, és az EU is megerősítette azon vállalását, hogy fenntartja erőfeszítések szintjét. Utolsó gondolatom pedig az, hogy ez nem csak egy egyedi, egyszeri konferencia volt, hanem egy fenntartható erőfeszítés első lépése kell legyen, mely több támogatást mozgat meg, és már van több új eh, rendezvény, a bogotai eh, ülése novemberben a kiotói folyamatnak, decemberben a Genfi migrációval foglalkozó konferencia, aztán migrációs fejlesztési konferencia Kitóban, és egy, egy donor konferencia összehozásának gondolata is a jövő év első felére vonatkozóan egyre inkább érvényesül. A Washingtoni Világbank találko- áprilisi találkozóra valószínűleg napirendre kerül ez majd. Köszönöm szépen Lorenzo asszonynak a prezentációt. Kifutottunk az időből, egy néhány percünk van még, de már tolmácsolás nélkül angolul folytatjuk az ülést. Megadom a szót De Cavalero úrnak. Thank you, Mr. Chair. I was planning to speak in Spanish. Let's switch into English.